az unió pénzügyi érdekeinek védelméről a közös agrárpolitika teljesítmény alapú ellenőrzése felé. Az előadója szó. Tisztelt elnök asszony, Timmermans alelnök úr! Hatékonyságra van szükségünk. 40 millió tranzakció ellenőrzése és a közös agrárpolitika ellenőrzése mintegy 4 milliárd euró költséggel jár évente. A kapott szabályozó rendelet rendelkezései egyre komplexebbé váltak, és az ellenőrzés az 58 milliárdos kap költségvetésből 4 milliárdot tesznek ki, mint mondtam, és ez az összeg csak nőni fog, ha nem teszünk semmit. A jelenlegi becslések szerint tehát 4 milliárd eurós az ellenőrzés költsége. A gazdák hatalmas administratív, bürokratikus feladatokkal állnak szemben, mert nagyon komplex a rendelet és az intézkedések. Egy finn gazda az ellenőrzés abszurditását illusztrálta azzal, hogy egymásra rakta az összes forma nyomtatványt, amit megkövetelnek a hatóságok. És 36 méterre nőtt ez az akta halom. Ez a parlamentben két komplet képviselői sort tesz ki. Ha meg akarjuk valósítani a kapot, mindenképpen csökkenteni kell a gazdákra nehezedő administratív terheket. Ez nagy küzdelem lesz, csak a jelenlegi kedvezményezettek körében is komplex ellenőrzések és ezeknek az ellenőrzése elkerülhetetlenül azt jelenti, hogy nem hatékonyan költjük el az adófizetők pénzét. Sőt, a hatékonyság hiányához társul a bizonytalanság hiánya a tekintetben, hogy e, jól és korrektül használjuk-e fel az e, EU e, forrásokat. Több kérdést próbálok megválaszolni a jelentésben a teljesítmény alapú ellenőrzés eh, elsősorban a tagállamok ellenőrzési és igazgatási rendszereiknek a minőségét szeretné javítani a kifizető ügynökségek munkájának a megbízhatósága és hitelessége a kulcsmomentum. A tagállamok kellő tudjanak szervezni helyben ellenőrzéseket, annak érdekében, hogy a gazdáknak, gazdáknál ne kelljen az Európai Bizottságnak vagy a számbevőszéknek ilyen helyszíni ellenőrzéseket végezni. Erre már ezt már nagyon régen kérjük. Hogyan lehet a legjobban és a legrosszabbul teljesítő tagállamot beazonosítani? A, ez a feladat, mert a legjobbakat meg kell jutalmazni az Európai Unió alapelveinek a megsértésétől ne tartsanak, el kell osztanom minden aggályt. Itt egyszerűen a tapasztalatok, a legjobb gyakorlat megosztásáról van szó, ezeket kell megad, megosztani a legrosszabbul teljesítő tagállamokkal. Az egyszerűsítés elengedhetetlen a bizottság ezen az úton jár, és a parlamentnek is ezt kell tennie. Az előadójukat az a vágy vezérelte, hogy mentesítsük a gazdákat attól, hogy íróasztal mögött üljenek, helyette legyenek a földeken, és jobban kell tudnunk ellenőrizni az európai adófizetők pénzét. Köszönöm szépen. Akkor rátérünk eh, az öt perces kecsdiájra. Először egy percben Navakova asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a legjobb PR az, eh, hogyha az eredményeket eh, népszerűsítjük, és bemutatjuk, hogy közös ered, erőfeszítéseink milyen eredményre vezettek. Szarvama úr kitűnő munkát végzett. Nagyon fontos tanulságokat tudunk levonni az általa készített jelentésből. Hosszú, nehézkes, bonyolult ellenőrzések nem igazán hasznosak. Nagyon fontos felgyorsítani az eljárásokat, a kifizetéseket is, és azok, akik jól teljesítenek, azoknál csökkenteni az ellenőrzések számát, és fordítva. Csökkenteni kell a papírmunkát, elektronikus technológiát kell a papír alapú munkahelyet alkalmazni, így lehet optimalizálni a munkát, és a projektek így jobbak lesznek. Caputo úr. Grazie, Presidente. Nel... Elnök asszony, köszönöm szépen. A közös agrárpolitikát többször megreformálták, és az a cél, hogy heterogén, de egyben komplex legyen ez a szakpolitika. A kap céljait megfelelően igazítani és modernizálni kell, annak érdekében, hogy csökkentsük a bürokratikus terheket, és csökkentsük az ellenőrzések költségeit, amelyik jelenleg, ahogy hallottuk, 4 milliárd eurót tesznek ki. Világos, pontos nyilatkozatokat kell tenni, és ugyanakkor csökkenteni kell a kifizető ügynökségeknél jelentkező hiba százalékot. Elnézést mondja az elnök. Azt kérem, hogy picit lassabban beszéljen, mert különben semmi értelme, mert nem lehet önt lefordítani. Nagyon fontos tehát, hogy a hamis bevallásokat ellenőrizni tudjuk, és ugyanakkor az ellenőrzéseket <laughs> átvilágítassuk. Az a fontos, hogy a legjobb teljesítményt érjük el, és a legjobb gyakorlatokat sikerüljön továbbadni az a cél, hogy egy racionálisabb, célirányos kap működjön, amely valóban a gazdálkodókat szolgálja, és az kitűzött célok elérését is lehetővé teszi. Köszönöm szépen, Ropi úr egy percben. Ačiū pirmininkė. Köszönöm szépen. Paraginti Europos Komisiją. Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és Kérem a bizottságot, hogy éljen a kap egyszerűsítésében rejlő lehetőségekkel. Nem a nagy gazdálkodók, akik otthon ülnek kényelmes fotelükben, nem az ő életüket egyszerűsítik ezzel, kedves bizottság. Azokat, akik homlokuk izzadságával, kenyerük, tenyerük munkájával keresik meg a mezőgazdaságban a pénzüket. Nagyon fontos, hogy az új időszakban egy sor szabály megváltozott, és eh, üdvözöljük ezeket a változásokat, hiszen ezek egyszerűsítik eh, a végrehajtást, eh, és segítik a kifizető ügynökségeket, hogy az egyszerű vagy úgynevezett soft intézkedéseket is alkalmazzák. Köszönöm szépen, Morales úr! Köszönöm szépen, Egyszerűsíteni kell a bürokráciát, a közös agrárpolitika roppant komplex, lassan már nem átlátható. Ez egy olyan kérdés, amelyet az Európai Unióban mindig meg kell vitatni. Egyszerűsíteni kell a rendszert, ahogy mondtam, hatékonyá kell tenni, és megoldást kell találni a nagy agrár problémákra. Mi Görögországban Nálunk Görögországban nagyon komoly gazdasági nehézségekkel küzdenek a gazdálkodók. Csökkent a termelés volumene, azután a trojka intézkedései is oda vezettek, hogy, ez, hogy negatív hatás, a trojka intézkedései is negatív hatással voltak a gazdaságra. Jelentősen csökkent a gazdálkodók jövedelmem, és az orosz embargó egy hatalmas krízisbe taszította a gazdaságot. Nagyon fontos tehát, hogy a támogatást biztosítsuk. Köszönöm szépen, Krisztoforó úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon komoly témáról eh, beszélünk. Kiváló jelentés fekszik előttünk az asztalon, kiváló kollega készítette, aki a dolog lényegét ragadta meg. Az ő mondandója nem is igényel kiegészítést. Az effektivitás, a hatékonyság a kulcs szóit világos eh, keretek között eh, mondja el, hogy mi a probléma. 50 milliárdból 4 milliárd eh, az ellenőrzésekre ment el a kap eh, keretében. Ennyi pénzt fordítanak ugyanis ellenőrzésre, eh, felügyeletre. Egyszerűen nincs ennyi pénzünk, úgyhogy jó figyelmesen olvassák el a jelentést, hogyha ezen az úton folytatjuk, akkor leromboljuk a kapot, és a bürokrácia eh, fog ebből hasznot húzni. Szabaduljunk meg az administratív terhektől, és találjunk új, innovatív megoldásokat az önellenőrzésre. Köszönöm. Most pedig az biztosnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. is a way to reduce the number of controls az lenne a cél, hogy csökkentsük a helyszíni ellenőrzések számát, egyszerűbb szabályok, ezek azt jelentik, hogy könnyebb őket alkalmazni, könnyebb a gazdáknak a működésük, illetve a hatóságok ellenőrző munkája is könnyebb. Már évekkel ezelőtt megpróbálkoztunk, elkezdtük az egyszerűsítés műveletét, és jól előre haladtunk, sok kontribúciót kaptunk a különböző érintettektől, tehát bizonyos változások már megvalósultak, de a következő hónapok során a bizottság új javaslatokat fog tenni. Mm, szükség új szabályokra az ellenőrzésekkel kapcsolatban. A jelenlegi szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy csökkentsék a helyszín ellenőrzések számát. Egyes tagállamokat érdekelné is ez a lehetőség. A bizottság szolgálatai szorosan együttműködnek velük, hogy gondoskodjanak arról, hogy tényleg csökkenjen az ellenőrzések száma. Persze, hogy egyszerűbb szabályokat és jobb alkalmazást akarunk, de nagyobb felelősségvállalást is abban, hogy az adófizetők pénzét nem fordítják más célokra a tagállamokat arra bíztatjuk, hogy úgy szervezzék meg az ellenőrzést és a szabályok alkalmazását, hogy a gazdáknak is kevesebb ellenőrzéssel kelljen szembenézniük. 5%-át kellene csak az EU szabályok miatt ellenőrizni a, a nemzeti szabályok, illetve a kereszt megfelelések miatt jön a többi ellenőrzés. Persze a gazdák számára teljesen mindegy, hogy Brüsszel miatt, vagy a saját országuk miatt, vagy más szempontok miatt ellenőrzik őket. Nekik gazdálkodni kellene, nem azzal tölteni az időt, hogy a bürokráciával foglalkozzanak. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak amennyire csak lehet össze kellene vonni, csoportosítani kellene az ellenőrzéseket, amelyek a különböző szempontok miatt szükségesek. Mint említettem, az ellenőrzésekre szükség volt, szükség van, és mindig szükség is lesz megvannak a feltételei a támogatások kifizetésének, ezért aztán a feltételek teljesülését ellenőrizni is kell. Minél több az elvárás, és minél bonyolultabbak azok, annál több ellenőrzésre van szükség. Az adófizetőknek joguk van tudni, hogy mire költötték az adó pénzüket. Ezért aztán olyan javaslatokat nem fogadunk el, amelyek veszélyeztetik az EU költségvetés egészséges végrehajtását. Végül pedig fel kell, hogy vetődjön a kérdés, hogy a kétszázalékos hiba határ megfelelő benchmark -e egy olyan bonyolult szakpolitika esetében, amilyen a KAP, illetve a vidékfejlesztési politika. És ebből a szempontból fel kell vetni azt is, hogy mi az elfogadható arány a zenenőrzések költségét tekintve. Semmiképpen ne hagyjuk ki a lehetőségeket. A közös mezőgazdasági politika, agrárpolitika az EU egyik sarokköve fog maradni, mindenképpen hatékony kell, hogy maradjon, és amennyire csak lehet, támogatnia kell a gazdákat és a polgárokat. Az adófizetők szeretnének biztosak lenni benne, hogy a pénzüket jól költik el. Szeretnék köszönetet mondani Szarvama úrnak, az ő jelentése mindenképpen fontos hozzáadott érték a kapról szóló jelenlegi vitához. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel lezárom a vitát, és